I'm not sure that we will... Kedves kollégák, nem tudom, hogy hányan leszünk itt, mert nem sikerült betartanunk a napi rendet az Econ Employment ülése. De jó lenne elkezdeni a meghallgatást, ugyan kevesen vagyunk itt, de mégiscsak elkezdjük de meghívtuk az ETF igazgatói posztjára jelölt Cezári Onestini urat, és meg is adjuk neki a szót, és meghallgatjuk a bevezetőjét, és utána a képviselők tehetnek fel kérdést. és aztán megadjuk a lehetőséget a válaszadásra. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és bemutatkozhatom önök előtt, és megoszthatom önökkel eh, a, azt a víziót, amelyet szeretnék megvalósítani, hogyha kineveznek az ETF, tehát a képzési alapigazgatójának. Szeretnék, hogyha szeretném az ETF mandátumát valóban megvalósítani és eredményekre jutni ezzel, hisz tudják, hogy az emberi erőforrás támogatása a mi mandátumunk. Ehhez azonban tapasztalatra, know-how-ra és innovatív gondolatokra van szükség, emellett továbbra is erősítenünk kell a partnerekkel és érdekelt felekkel kiépített kapcsolatainkat, és végül pedig a saját forrásainkat hatékonyan és megbízhatóan kell felhasználnunk. Hadd mondjak néhány szót erről a három területről, és aztán majd szólok néhány szót az eddigi karrieremről is. Az Európai Unió számára a képz, képességek fejlesztése az egyik legfontosabb politikai prioritása, és a szociális Európa szerves része. Ebben az összefüggésben az ETF ennek az agendának a megvalósításán dolgozik, megosztja tapasztalatait a partnerországokkal, és kölcsönös pozitív eredményeket igyekszik elérni. Az emberi erőforrás fejlesztésének támogatása hozzájárul a gazdasági fejlesztéshez, a produktivitáshoz és a foglalkoztatás erősítéséhez, emellett erősebb szociális kohéziót és civil elkötelezettséget hoz magával. Az ETF hozzájárul az Európai Unió külső kapcsolatai, kapcsolati politikájának megvalósításához, és ezen a területen szakértelmet nyújt. Nyilván önök is tudják, hogy vannak olyan területek, amelyek külön prioritásos területnek számítanak, az eh, emberi erőforrás fejlesztése szerves része az Európai eh, Unió eh, fáradozásainak annak érdekében, hogy a partnerországok szociális és gazdasági transformációját támogassa a stabil és fenntartható fejlődés, a kapcsolatok erősítése, a politikai célkitűzések és megközelítések kölcsönös megértése. A, nagyon fontos, hogy az egyes tagállamok magukénak érezzék a programokat, ez elengedhetetlen és csak így lehet fenntartható és végrehajtható a reform. A globális trendek, ahogy önök is tudják, alapvetően átalakítják, hogy milyen képességekre van szükség. Egyre inkább tudjuk, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogy egyes országok, illetve a népesség egyes csoportjai sebezhetőek, hogyha nem tudnak előre gondolkodni és anticipálni. Az ETF Fenn keresztül az Európai Unió a partnerországokat támogatja ebben a kihívásban, hogyan tudunk egymástól tanulni, hogyan tudjuk az erősségeinket és a gyenge pontjainkat meghatározni. Az ipari változáshoz való alkalmazkodás, az átképzés, az új, a továbbképzés nagyon fontos kihívások. Számos eszközt dolgoztunk ki, a mobilitás, a képességek keret, keretprogramja, ezek az ETF által lefedett országok kölcsönös előnyére valósulhatnak meg. E, számos országnak e, különböző kihívásai vannak, és különböző e, eszközei vannak, és különböző szinten állnak éppen az elő a felkészülésben. Tehát egy olyan megközelítésre van szükség, amely ezen el- eltérő szükségleteket figyelembe veszi, és az ETF szakértelme tapasztalata itt jön be a képbe. A nagyon fontosak, fontos a szektorális és a horizontális megközelítés, ez mindenki számára előnyös lehet. Az ETF továbbra is folytat, támogatja eh, azt, hogy az újszerű gondolkodást, a partnerséget támogassa, és eh, annak érdekében, hogy anticipálja a jövőbeli igényeket. Az ETF hozzájárul az Európai Uniós eh, stabilitás és, és felvirágzást támogató céljainak megvalósításában. Hadd mondjak néhány szót a legfontosabb partnereinkről és az érdekelt felekről. Az ETF továbbra is támogatja munkájával az Európai Unió is intézményeket. Az ETF szorosan együttműködik az, in- működik az intézményekkel, de az intézményi kereten kívül a szociális partnerekkel, a kutatókkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel is a régióban. Az ETF támogatja az Európai Bizottságot, a kulcsfontosságú belső politikai témák külső aspektusainak megvalósításában, mint a képzés, a továbbképzés, az élethosszígtartó tanulás. A tagállamokkal együttműködve az ETF szinergiákat dolgoz ki a tagállamok munkájá, munkájának keretében. Az Európai Parlament nagyon fontos partnere az ETF-nek, és hogyha én leszek az alapigazgatója, akkor számomra az Európai Parlamenthez irányába való elszámoltathatóság nagyon fontos. Ez biztosítja azt, hogy az ETF a megfelelő tartással, átláthatósággal és felelősséggel végzi a feladatát. Nagyra értékelem a szakbizottsággal kialakított erős kapcsolatokat, és ezeket szeretném fenntartani. A munkánk végrehajtásában az ETF emellett híd szerepet is betölt, az érdekelt felekkel az intézményi kereten kívül, és az egyik ilyen partner a SEDEFOP, ez testvérszervezetünk, nagyon jól ismerik ön, önök is, és szinergia és közös megközelítés már jellemzi a munkánkat. Azt gondolom, hogy a többi ügynökséggel, amelyek ebben az ágazatban dolgoznak, ez ugyanígy lesz. Kulcsfontosságú eleme az LTF e munkájának az, hogy biztosítsuk, hogy a felelősségi körünkben a harmadik országokkal párbeszédet folytassunk. A különböző e, e, európai programok közötti kapcsolatot létrehozzunk. Az emberi erőforrás fejlesztésében például az ETF segíthet abban, hogy a különböző az adott országban dolgozó szereplőket összehozza egymással. Egyes partnerországokban polgárháború, belső forrongások vannak, és természetesen az ETF-nek erre is tekintettel kell lenni. Az irányító testület irányításával megtárgyaljuk az éves program részeként a különböző reakciókat. Egyes országokban, eh, amelyek átalakuláson mennek át, eljöhet a megfelelő pillanat, eh, amikor a fejlesztés, a képzés, a továbbképzés, az átképzés, a demobilizáció, eh, illetve a rehabilitáció fontos szerepet játszhat. A nők helyzetbe hozása szintén kulcsfontosságú elemnek számít ezen átalakulások során. Az utolsó pont, az források megfelelő és hatékony felhasználása. Mint köztestület vagy közintézmény az ETF a forrásait hatékonyan eh, kell, hogy felhasználja. Az alap feladata az emberi erőforrások fejlesztése a partnerországokban, és ez a fő forrásunk is. A tapasztalatunk a legfőbb eszközünk. Hogyha kineveznek igazgatónak, akkor továbbra is azon fogok dolgozni, hogy a jelenlegi középtávú munkaprogram perspektívát folytassam, a legutóbbi külső és belső értékelések azt mutatják, hogy az ügynökséget jól irányítják, és az administratív és az érdemi munkatársak közötti arány kiegyenlítése eredményt mutat. Azonban vannak területek, amelyekre további figyelmet kell irányítani, ezekre fogok én odafigyelni. Nagyon fontos a vezető szerep mutat, felmutatása és az iránymutatás az ETF munkatársai számára. Eh, csak ennek, eh, ennek keretében tudjuk a eh, feladatunkat ellátni. Én igazgatóként az Európai Unió érdekeit, általános érdekeit fogom szem előtt tartani. Az Európai Uniós intézményekben 22 éve dolgozom, és ezért elkötelezett vagyok az európai értékek mellett. Az oktatással és képzéssel kezdtem foglalkozni az Európai Unióban 22 évvel ezelőtt. Ez egy olyan terület, amelyen a karrierem első éveiben dolgoztam, és a különböző Európai Uniós intézményekben ez vezette a munkámat. Az Európai Unión kívül is dolgoztam, az Európai Uniót szolgálva az EU delegáción eh, New Yorkban, aztán Indiában, eh, és ott igyekszem a az európai értékek terjesztését támogatni. Az, így tehát ezen értékeken alap, értékekre alapozva szeretném továbbra is az Európai Uniós értékeket a lehető legjobb tudásomnak megfelelően szolgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Onestini úr. Nagyon kevés képviselő van jelen a teremben de mindannyian föl fognak önnek tenni kérdéseket. A szocialisták és demokraták nevében először Stányruk asszony fog önnek feltenni kérdést. Köszönöm szépen, Onestini úr, ezt az előadást. Úgy gondolom, a külpolitikai szempontból is nagyon hasznos, hogy ön veszi át ezt a pozíciót Madeleine Szebannal egyébként szorosan együttműködtünk az Európai Parlament részéről, az ön elődjével, és az nagyon gyümölcsöző együttműködés volt mind a két, rész, mind a két fél számára. Itt a szakbizottságunkban is nagyon sokat, sokkal hozzájárult a munkánkhoz. Remélem, hogy ön igazgatóként folytatni fogja ezt a hasznos munkát. Három kérdésem lenne önhöz. Miért? Sok-sok oka van arra, hogy az ETF igazgatója, igazgatói állását választotta, megkérdezném, az mi, mi ösztönözte önt, ösztönözte önt elsősorban, aztán milyen eh, partnerségeket szeretne konkrétan képíteni a jövőben. Harmadik kérdésem pedig az, hogy ön eh, véleménye szerint mik azok a legfontosabb kihívások, amelyek nem az ügynökség, hanem a politika előtt állnak az elkövetkezendő években, illetve az én veszőparipám a digitalizáció, tehát ennek a, ezen a területen mik a legfontosabb kívások az ön véleménye szerint. Köszönöm szépen még egyszer a bemutatkozást. Válasz? Először is köszönöm szépen a kérdéseket. A motivációmról kérdezett tehát, hogy miért jelentkeztem erre az állásra. Elsősorban az vezetett, hogy a karrierem során az oktatás és képzés területén dolgoztam, és úgy gondolom, hogy ez az a terület, amely a társadalom hajtó ereje, és az a lehetőség, hogy szakértelemmel, tudással járuljunk hozzá a harmadik országok fejlődéséhez, amelyek nagyon fontos partnerei az Európai Uniónak. Készségekkel lássuk el őket. Igazából ez indított erre, és ugye kül, külügyi szolgálatot is végeztem. Most azt szeretném, ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy eznek, ezeket az országokat eszközökkel, módszerekkel lássuk el az oktatás területén. Egyéb, egyébként pedig a szomszédság, az európai szomszédsági politika és a szomszédos területek az egyik legfontosabb területe az Európai Unió további fejlesztésének. A nemrég történt események is mutatták, hogy mennyire fontos ebben, ezen a kis szélesebb területen is egyensúlyt és békét teremteni. Látjuk, hogy az európai állampolgároknak is érdekében áll ez. Tudjuk, hogy mibe kerül az, hogyha ott nincsen stabilitás. Tehát közös érdekünk a stabilitás megteremtése, és a múltban összegyűjtött tapasztalataimat úgy gondolom, hogy nagyon jól fel tudom majd használni egy ilyen politikai szempontból nagyon fontos területen, mint a humán erőforrás fejlesztése a kulcsfontosságú partnerországokban. A jövőbeni partnerségeket illetően az LTF e csak akkor tudja megfelelően ellátni a szerepét, hogyha egy nagyon erős hálózatot alakít ki, hiszen szakértelmet, értékeléseket végez, de az igazi munka az adott országokban végzett EU-s programokon keresztül folyik, az adott országok hatóságai testületei által elvégzett munkáról van itt szó, és a különböző bizottsági főigazgatóságok, illetve egységeken keresztül a harmadik országok partnerei, parlamentjeivel és hatóságaival tartjuk a kapcsolatot, és ezáltal tudjuk segíteni ott a munkájukat. Tehát igazából nem az új partnerségek kialakítása fontos, hanem a már meglévő kapcsolatok megerősítése az ottani intézményekkel, és annak biztosítása, hogy az hogy az segítségükkel az ETF megvalósíthassa a kitűzött célokat. Aztán a legfontosabb előttünk álló kihívásokra is rákérdezett kicsit általánosabban, ami hát röviden nehezen megválasz, megválaszolható, de hogyha az Európai Képzési Alapítvány kompetenciára összpontosítok, akkor úgy gondolom, hogy az előttünk álló kihívások arra ki, mennek ki leginkább, hogy a globalizáció kihívásaira hogy tudunk választ adni. <clears throat> És itt arra is gondolok, hogy a globalizáció, a munkavégzés, az állások, és ahogy ön is helyesen megemlítette, a digitális készségek terén nagyon nagy változásokat hoz. Ezeket kell megfelelőképpen azonosítani, és prioritásként kezelni az Európai Unión belül is. Ezek kulcsfontosságúak lesznek a szomszédos országokkal folytatott együttműködésben is. Tehát a globalizáció kívásaira úgy kell válaszolni, hogy hogy, hogy megfelelő, értelmes munkahelyeket tudjunk teremteni, illetve tudjanak teremteni ezekben az országokban. És ez az egyik fontos kihívás. És még egy utolsó megjegyzés. a korábbinál talán még inkább fontos most az, hogy azok a készségek, amelyeket tanítunk, és a, azok a tantervek, amelyeket tervezünk, az fiatalokat a ma még nem is létező, majd jövőben megjelenő állásokra készítik elő, tehát meg kell erősítenünk azt a készséget magunkban, ami arra megy ki, hogy hogy tudjuk előre látni, előre tervezni, hogy milyen készségekre, kapacitásokra lesz majd szükség a jövőben. Ez talán most igaz, igazából egy nagyon különleges dolog. Ezt a készséget kell, ezt a fajta munkát kell felgyorsítanunk magunkban, hogy a jövőben szükséges igényeket előre tudjuk látni. Köszönöm szépen. Marten úr, utána Régner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztini úr. Ön, tehát Onestini úr, ön a, az ETF igazgatói posztjára pályázik. Hát először is sajnálom önt. Először is azért sajnálom önt, mert három képviselő előtt beszél, és azért is sajnálom önt, amit most mondani fogok, az Eurofond, az EBFOF, az OHA és az önök ügynöksége közül ugye a három másikat is értékeltük, értékeltük ezeknek az ügynökséget. Én úgy értékeltem, hogy ezek közül néhány felesleges, köztük az ETF is teljes mértékben haszontalan. Az egyetlen célja az, hogy a nem európai országokra költse el a költségvetését, olyan országokra, amelyekben a politikai helyzet és a biztonsági helyzet eléggé aggasztó. Albánia, Algéria, Belorusszia, Bosznia, Egyiptom, Macedónia, Grúzia, Izrael, Jordánia, Kazaksztán, Koszov, Koszovó, Kirgizisztán, Libanon, Marokkó, Palesztina, Oroszország, Szerbia, Szíria, Tajikisztán, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán, és stb. Ezek valóban azok a célkitűzések, amelyeket az Európai Unió kiáll. A szemesztert most értékeltük Tiszen, Moszkovici és Dombrovskis biztosokkal. Folyamatosan azt ismételgették, hogy a polgároknak már nem felel meg ez a politika, hogy nem felelnek meg a képességek, a képesítések, a képzések a piaci elvárásoknak, és a képzési alapnak most szeretnénk 18 millió eurót adni költségvetésként, ez a 18 millió a polgárok zsebéből vándorol e, ehhez az alaphoz, ez az európai polgárok e, zsebéből, és a nem európai országokra akarják költeni ezt a 18 millió eurót. Nos, nem akarok túlságosan messze menni, de még mielőtt ki akarnám iga, ö, ö, oktatni a jó szándék nagykövetét, jó lenne, hogyha az Európai Unió a saját pénzéből a saját polgárainak az érdekeit próbálná szem előtt tartani. Köszönöm. La Fondation Européenne à Turin, bien sûr. A Torinoi alap európai alap feladata az, hogy erősítse a kapcsolatokat, és a politikai kapcsolatokat. A célunk a az emberi erőforrások támogatása a szomszédos országokban is. Nem arról van szó, hogy az európai pénzt másút akarjuk kiadni, hanem az, hogy stabilizáljuk az Európai Unió szomszédos régióját. Ez mindannyiunk számára egy fontos kihívás, hogyha nem, nem stabilak a e, szomszédaink, e, és nem tudunk megértésben együtt élni, e, akkor ez nagy problémát jelent. Ezek a szomszédos országok ezekkel vagy együttműködési megállapodásunk van, vagy a, bővítési folyamat részét képezik, és ezek az egyezmények teszik lehetővé a különböző szinten való együttműködést. Jobban meg kell értenünk a kompetenciákat, az, a képességeket, képesítéseket, meg kell értenünk ezeket a szomszédos országokat ahhoz, hogy ki tudjuk elégíteni a szükségleteket és igényeket. A szükségleteik és igényeik nem alapjában mások, mint a mieink, ezek inkább kiegészítik egymást. Ami az ügynökséget illeti, az ügynökség nem duplikálja a munkát, hanem olyan szakértelmet halmozott fel, amely a parlament számára és más intézmények számára is hasznos, és ennek köszönhetően jobban célzottabban tudjuk az együttműködést folytatni a szomszédos országokkal, amelyeket mi fontosnak tartunk. Voltak értékelések, az ügynökség munkájáról készült egy külső ügynö- egy értékelés, amelynek a fő eredménye az, hogy az ügynökség jól végzi a munkáját, és ad bizonyos mm, mm, tanácsokat, ajánlásokat, hogy mely területen lehet a munkát javítani. Természetesen fontos ezt komolyan venni. Említette a többi ügynökséget is, ez ezekkel való együttműködés alapvető, és a kapcsolat az ügynökségek között azon ügynökségekkel, eh, amelyek az Európai Unión belüli eh, képzési politikát támogatják, és a Torini, eh, Torinói ügynökség között, amelyek hídszer, amely hitszerepet játszik, nagyon fontos. Köszönöm szépen, Regner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem szóló képviselőre reagálva az ETF és a CEDEFOP két teljesen különböző eltérő ügynökség, és e, azt tudnám tanácsolni, hogy nézze meg a feladataikat közelebbről, hogy mi a feladata valójában az ETF-nek, ezt nem lehet összevetni, ezt a kettőt. Az ETF segít a migrációs áramlatokat visszaszorítani, csökkenteni, mert itt az Európai Unióban meg vagyunk győződve arról, hogy a képzés, oktatás EU polgárok számára, de mindenki számára, aki az EU-n kívül is van, kulcsfontosságú terület, mert így lehet az említett áramlatokat visszaszorítani. Okosabb dolog megelőzni, és nem később panaszkodni, amikor nehezebbé válik a helyzet. A kérdésem önhöz, az eddigi vezető asszony kiváló munkát végzett, vannak-e önnek személyes hangsúlyai, olyan ügyei, személyes ügyei, amelyeket eh, szeretne kiegészítésképpen bevezetni még eh, az eddigi munkahoz képest, és most ön személyesen eh, rendelkezik-e súlyponti országokkal, hát említett a szomszédországokat, említett számos dolgot, de van-e valamilyen személyes ügye önnek, amit külön szeretne vinni, amit elsősorban szeretne megjeleníteni? az ETF-fel. Köszönöm szépen a kérdését. Ami a konkrét megközelítéseket, ügyeket illeti, azt hiszem, hogy az ügynökségekkel a fókuszunk az, hogy a mandátumot kell teljesíteni. És ez olyan feladat, ami változik végül is, az EU-n belül is elmondhatjuk, hogy igencsak élénk vita folyik a szociális pilléről, az agendáról, stb. Azt kell megnéznünk, hogy mivel foglalkozunk az EU-ban, mi foglalkoztat bennünket, és ezt kéne megjeleníteni a harmadik államokhoz fűződő kapcsolatainkban. Ez szóba került már korábban, és meggyőződésem, hogy ezeket az ügyeket, ha jól akarjuk kezelni, az alapvető érdekünk vagyis ebbe a dinamizmusba szeretnék jobban beszállni, aktívabban fókuszálni, szeretném közelebbről vizsgálni ezeket a kérdéseket az Európai Intézmény és a többi ügynökség kapcsolatában. Azt hiszem, a jelenlegi igazgató kiváló munkát végzett ezen a területen. Jó alapokat találok, amikre építkezni lehet a közös programokkal, a cserékkel, és még mielőtt egy munkaprogramba átültetnénk ezeket az alapvető gondolatokat, meg kéne nézni, hogy miben voltunk sikeresek, és utána konkrétan meghatározni, hogy milyen fellépést szeretnénk. Ez lenne a fókusz. Ami pedig az országokat illeti, nyilvánvalóan az irányító testület és a rendelkezések is ugyanezt mondják. Hát, amit most nemrég olvastunk, az ETF-nek célja olyan országokat is vizsgáljon meg, ahol a legnagyobb hatást tudja elérni. És ez természetesen egy prioritást élvező kérdés. Általános szabályként megfogadalmazhatjuk, hogy azon országok, amelyekről beszélünk, és amit fel is olvastak, ezek nagyon különböző szakaszában járnak az EU-hoz fűződő kapcsolataiknak. A prioritása az lenne alapvetően, hogy szoros kapcsolatokat ápoló országokhoz fordulunk mindenek előtt, ahol egy széles körű eszköztárral tudunk dolgozni. És ez lehetővé teszi a további szoros együttműködést, ez a ö, csatlakozó országokra vonatkozna, vagy ahol megerősített együttműködési ö, meg, egyezmények vannak már életben, vagy amelyek most indulnak az átalakulás útján, a transformáció útján. A, ez lenne a prioritás, és amit nem tehetünk szerintem annyira, ezek a kapcsolatok persze gyorsan változnak. Bizonyos szakértelmet meg kell, meg kell őrizni azon országok számára, és akik a másodlagos prioritást élvezik, mert bármi is legyen az oka annak, hogy ezek az országok miért maradtak le, valamennyire képesnek kell lenni arra, hogy fenntartsuk a szakértelmet és erősítsük a szakértelmet, és ehhez megfelelő intézményi háttér van szükség. Tehát vannak persze elsőrangú prioritásaink, ahol szoros kapcsolataink vannak, azok az országok tartoznak ide, és persze foglalkozni kell a többi országgal és az ezt követő országokkal. Köszönöm szépen. Becker úr is megérkezett, kíván -e röviden kérdéseket feltenni? parancsoljon. De, de, köszönöm szépen. Mivel nem voltam itt jelen az elején, nem tudok a részletes vitába beszállni, de hát nyilván ön is tudja, hogy van egy általános megközelítésünk, és egy előkészített kérdésem van. Mi, len, mi ön szerint a legnagyobb feladat, a legnagyobb kihívás ebben a politikában, és melyek a következő lépések, hogy elérjük ezeket a szakmai tartalmékat. Tudom, már kapott választ, akkor nem akarom mutatni a többieket, ha már választ kaptak, hogyha a kedves kollégám feltette a kérdést, és megkapta a választ, akkor a konferencia eredménye tökéletes. Egy rövid válasz. Nagyon szívesen adok önnek a nagy kihívás, amit megalapítottam, az a globalizáció. Ehhez alkalmazkodnunk kell, és ehhez eszközökre és szakmai tartalmakra van szükség, amiket Európában fejlesztünk ki, és ezt szeretnénk átadni a szomszédainknak, hogy élvezzék ennek az előnyeit ők is, mert fontos nekünk, hogy stabil szomszédjainknak lenni. Ezt mondtam el korábban, és ezt foglaltam most nagyon röviden össze. Gerike úr, kíván-e kérdést feltenni? akkor azt hiszem nagyon rövid és eredményes ülésünk volt. Van-e bár még amit hozzáfűznénk ehhez, mielőtt Onestini urat elengedjük, hogy talán elfogyassza az ebédét. vagy őne adott esetben mit kellett volna megkérdeznünk, amit nem kérdeztünk meg ön szerint? Tehát tökéletes kérdezők vagyunk. Ezek után kiderült ez. Talán olyan kérdést is kellene feltenni, ami nem annyira megjósolható. Kevesen vagyunk. Akik viszont eljöttek, azok feltették a kérdéseiket. Azt hiszem a végére értünk jó mm, megbeszélésünk volt, nem voltunk túl kemények, de felvetettük a fontos témákat, amelyek számunkra a legfontosabbak, és ez alapján mm, meg tudjuk, érték, meg tudjuk ítélni az ön értékeit, az ön ambícióit, céljait. Köszönöm szépen, hogy eljött. Mi egy rövid megbeszélést tartunk még, miután ön távozott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy örömmel várom az együttműködést a parlamenttel és konkrétan az önök szakbizottságával. Biztos vagyok abban, hogy egy kiváló együttműködés kezdetén állunk.